Our member is about to take her seat. A tagjaink éppen helyet foglalnak. Kedves tagjaink! Mint a Juriból itt van valaki? Kedves tag, kedves alelnökök, Üdvözlöm a megjelenteket a délutáni ülésünkre. A LIBE és a Juri szakbizottságok közös munkaértekezlete az igazságügyi képzésről és a C tematikus főosztályjal együttműködésben rendezzük. Ez a leges legutolsó ülésünk a húsvéti szünet előtt. Tudom, hogy nagyon sokan figyelemmel kísérik az interneten az ülést, és örülök, hogy sor került ebben a nagyon fontos témakörben az ülésre. Tehát a délutáni ülésünk, mielőtt elkezdjük, a szakértők előadásának bemutatását. Szeretném elmondani, hogy a bírák és jogászok képzéséről fogunk beszélni. Nagyon sok prominens szervezet kínál fel képzést, továbbképzést bíráknak és jogászoknak, és üdvözlöm körünkben a megjelent jogászokat, bírákat, közjegyzőket, mielőtt ezt folytatom, szeretném átadni a lelnök asszonynak, aki utánam átveszi. Nincsen hierarchia, átveszi majd utánam. és Alexander. Schoer lesz az első, Alexandra Zsúr Schröder asszony lesz az első, aki az igazságügyi főigazgatóságot képviseli az Európai Bizottság részéről. Köszönöm szépen, kedves elnök úr, kolléganők, Nagyon alacsony, összesen 2 százalék, és 5 tagállam érte el az 5 százalékos kvótát, ahánynak el kellene végezni a tanfolyamokat. Tehát azt is szeretném megjegyezni, hogy néhány tagállamban a bírósági dolgozók státusza más. Vannak olyan tagállamok, ahol jogsegéllyel foglalkoznak, különféle kifizetési ügyekkel, és nagyon kevés esetben vannak európailag releváns kérdések. Tehát mindenképpen növelni kell a számot. A másik hiányosság az Európai Uniós jogi alapképzés. A jogi szakemberek fele kettő nap Európai Uniós jogi képzést kap a pályáján, és vélemény szerint ez az európai jog jelentőségének nem felel meg, tehát sokkal többet kell tennünk. Most az európai pénzügyi támogatásról szólnék. Tudjuk, hogy a pénz az nem minden, de a pénz segíthet. Ebben a tekintetben az Európai Bizottság megpróbál különféle finanszírozási programokkal előmozdítani további európai jogi képzési projekteket. Nagyon hálás vagyok azért, hogy az igazságügyi programnak az a célkitűzése, hogy 2014-2020-as költségvetésből sok jut továbbképzésre. Ez azt jelenti, hogy 132 millió euró egy 7 éves periódusra. Ez nagyon soknak tűnik, de ha megnézzük, hogy mire mennek el még pénzek az Európai Unióban, akkor ez nem olyan sok. Az EU jogi képzés hálózata, az EJTN-t elismerték olyan eh, hatóságnak, amely előmozdítja a határokon átnyúló esetekben bírák, ügyészek, ügyvédek együttműködését. Az EGTN-nek eh, viszonylag eh, sok részvevője volt az ilyen jellegű tevékenységekben. De ezekről majd a délután hallunk még. 2014 óta a bizottság különféle cselekvési ösztöndíjakat is lehetőségre bocsát, állampolgári jogok, alapjogok ismeretében, és nagyon sok előremutató projekt volt már ezen a téren. Ahogy említettem, 2011-ben született meg a bizottság nyilatkozata, hat éve, és úgy gondolom, hogy meg kellene néznünk, hogy milyen új környezetben, milyen új kihívások vannak az is nagyon lényeges, hogy azonosít, beazonosítsunk olyan témákat, ahol többet tehetünk. Tehát főleg, amikor a jogiban gyakorlati szakembereket képezünk to- tovább. Tehát az e, európai jogi képzés folytatódik, és mindenképpen egy új stratégiát szeretnénk az elkövetkező években kialakítani. Itt különfajta továbbképzések vannak a bírósági dolgozóknak és a fiatal jogászoknak. Az Európai Unió relevanciája egyre fontosabb és hogy egy tíz éves időponton belül lehetőleg minél több igaz, igazságszolgáltatás gyakorló szakembert írjunk el. Nagyon fontos az, hogy több képzési, továbbképzési lehetőségeket juttassunk el a jogászokhoz. A radikalizáció és a terrorizmus, a szélsőségek fenyegetik most Európát, és arra is látunk szükségletet, hogy a továbbképzésben részt vegyenek a büntetés végrehajtás dolgozói is az igazságügyön belül. Számos érdekes projektünk volt a 2015-ös terrorista támadások után. Nagyon sokat tanultunk, és igazából nagyon kis nagyon kevés adatunk van, hogy eh, igazából megértsük, kiértékeljük a helyzetet. Ez egy nagyon lényeges pont számunkra. Egy másik nagyon lényeges pont az etika, a jogállamiság és az igazságszolgáltatás függetlensége. Tehát ezekkel a témákkal is eh, foglalkozni kell a jogi képzés során. Egy másik lényeges téma, amely gyakorlati relevanciával is bír, Például az elektronikus bizonyíték, az e-bizonyítékhoz való hozzáférés. És hogy ezt is beépítsük a képzés, továbbképzés tartalmába. A tagállamoknak támogatóbbnak kell lenni ezen a téren, hiszen itt megosztott kompetenciáról van szó, az összes érintett között. Tehát ide tartozik az igazságszolgáltatás tanács, a tagállamok különféle igazságszolgáltatás intézményei. A jogi képzési politika véleményünk szerint céltudatosabb kell, hogy legyen a tagállamok szükséglete értelmében. Itt már nem lehet az egy méret jó mindenkinek alapelven dolgozni, hiszen nagyon sok egymástól eltérő rendszer van, és erre vissza is tértünk a jelentésünkben. Tehát sokkal inkább személyre szabott tartalmak kellenek, stratégiák kellenek, amelyek jobban figyelembe vezik a tagállamok helyzetét, és így tudunk hatékonyabb válaszokat adni. Nem kellene csak az Európai Unióra koncentrálnunk, hanem kicsit ki kellene tekinteni a szomszéd országokba és tagjelölt országokba, potenciális jelölt országokba, akik szeretnék az igazságszolgáltatásukat megreformálni. Azonban a középpontban az áll, hogy hogyan tudunk a különleges szükségletekre reagálni az igazságszolgáltatás területén tevékenykedő jogászok esetében. Különféle pénzügyi mechanizmusok megvitatására is szó van, hogy célirányosabb jogi képzést nyújtsunk. Ezért figyelembe kell vennünk azokat a témákat, amelyekről szóltam, de más témákat is. A biztosom úgy döntött, hogy egy nagyon tág konzultációt szervez az érintettekkel, tehát gyorsan elkezdjük a munkát. Egy nyitott konzultációs folyamat, ami májusban indul. Önök közül a többség a gyakorlati oldalt képviseli, tehát önökkel is szeretnénk együttműködni, hogy minél célirányosabb intézkedések szülessenek. Hát nagyon fontos az, hogy önöktől is halljuk, hogy mi jó és mi kevésbé jó. Novemberben szeretnénk egy konferenciát is szervezni, ahol összegyűjtenénk az elképzeléseket, stratégiákat, óhajokat, és természetesen, hogy az Európai Parlamentnek milyen hozzájárulása van, üdvözöljük a támogatásukat. Nagyon örülünk a támogatásuknak, hogy jó képzési stratégiát hozzunk létre, hogy 2020 után is folytassuk a tevékenységünket, hogy tovább folytassuk az európai jogi képzési stratégiát. És még egyszer szeretném most megköszönni felelősségvállalásukat, és szeretném megköszönni a figyelmüket. Köszönöm. Very much, uh, Mr. and thank you for that. Um, Köszönjük szépen ezt az előadást. Most, hogy már mindenki itt van, köszönöm szépen. Hangsúlyozni szeretném néhány dolgot, szeretnék elhúzni a parlament, a júri és a libe is eltökéltek. A 2020-ig a jogászok pirek felének képzése nagyon ambiciózus cél, nagyon speciális országokról, speciális területekről beszélt, meg nehezek az alkalmazás szempontjából, és el vagyunk tökélve. Örülök annak, hogy három képviselőnk itt van a Live és a Juri tagjai ezeket a célokat fontosnak tartják, és kapcsolatokat is. Itt minőségről van szó, nem csak mennyiségről. Az első szakértőnkkel kezdjük vendégünkkel. Nagyon örülök annak, hogy itt üdvözölhetem Tatjana Tomacsicsal, a HELP nevű szervezet vezetője. Nem tudom, hogy milyen típusú információkhoz lehet hozzájutni. De az emberi jogi oktatás, jogi szakértők számára rövidítés eh, a HELP, ügyészek, eh, jogászok, bírák számára, és Tatjána a legjobb gyakorlatokra fog beszámolni a, az Európa Tanács képviseletében. Őt követ majd Éva Pasztana, aki a Help Unit vezetője a Európa Tanácsban. Először Tatjana, köszönöm szépen elnökön, köszönteni szeretnék mindenkit. Először is köszönöm a Júri és Libert tagjainak, hogy meghívtak bennünket, és bemutathatjuk az Európa Tanács HELP programját. A HELP az elmúlt években motorja lett a jogi képzésnél az emberjogi konvenciónak, illetve az alapvető jogoknak. Az Európa Tanács 47 országát fedi le, az összes Európai Uniós tagállam tagja, három komponens van a hápnek. Egyrészt ez egy hálózat, ezt az ügyészek, bírák, iskoláinak hálózata 47 tagországban, az IGTN és mások is partnerei, illetve e, konzultatív tanácsadói testületei. A második e, elem a platform, három online kurzus e, férhető hozzá az értékeket, tudást és készségeket ötvözi mindez, és a metodológiáról pedig majd Éva kolléganőm számol be. Tehát a HELP nem helyettesíti a nemzeti képzési intézményeket, hanem testre szabott képzési eszközökkel hozza fel őket. És az eredeti megközelítés az volt, hogy a HELP eszközök össze fognak olvadni, illetve a nemzeti perspektívát az Európa teres perspektívájával ötvözik, azért, hogy az európai standardokat ne idegen jogforrásként kezeljék. 2004 ben származik a miniszterek ajánlás az emberi jogi képzéséről a jogi szakembereknek és egyetemistáknak. Annak idején szükség volt a bíróság megreformálására, azért, hogy el lehessen kerülni ennek összeomlását, illetve szükség volt a konvenció megvalósítására nemzeti szinten, is az egyik módja ennek természetesen a jogi képzés, amely megy, meg nem szakított utazás, úgymond, a szakmai karrierig. A HF célja annak biztosítása, hogy az emberjogi képzés magas minőségű legyen a európai térségben, illetve hogy az összes speciális igény érvényesüljön, mindegy, hogy jogások, jogászokról, ügyészekről, vagy bírákról van ez szó. A HELP kurzusai nem csak a nemerőgi konvenciót fedik le, hanem az Európai Szociális Kartát És 2015 óta az Európai Alapvetőmerőgi Karta és más fontos eh, európai rendelkezések is ide tartoznak, például a luxemburgi bíróság eseti joga. Együtt működünk az alapvető eh, emberi ügynökséggel, és az adatvédelemmel kapcsolatban, vagy a rasszizmus ellen is kialakítottunk kurzust. Az EU-s tagországok számára az EU természetes szövetségesünk, természetesen, és 2015-ben az Európa Tanácsot a legnagyobb európai finanszírozású képzési projekttel bízták meg az alapvető okra az EU-s tagországokban. Ez 28 tagországot érintett. Az Európa Tanács ezzel igyekezett hozzájárulni az EU korábban megnevezett céljaihoz. Az EU nélkül a hatásunk igen limitált volna, éppen ezért gondoljuk úgy, hogy fontos megerősíteni az EU-Európa Tanács közötti partnerséget, azért, hogy a HEP ből mindenki profitálhasson, és fontos, hogy ez fenntarthatóvá váljon egy több éves keretben. Most mindez hozzájárul majd az európai eh, jogi kultúrához, a kölcsönös eh, bizalmat erősíti a jogi szakemberek között az EU-ban, illetve az emberi jogokat erősíti. Rövid eh, bevezetőmet lezárom, és mielőtt Éva beszél, az adatvédelemmel kapcsolatos kurzust szeretnénk röviden bemutatni, ez kevesebb, mint két eh, percet vesz igénybe. Kérem, indítsa a videót. Showed up in my law firm one afternoon with an unusual case. I need your help, she said, explaining that she got fired from her work after her boss discovered that she had used... Jó napot kívánok, Frank vagyok. Egyszer csak valaki eljött az irodámba, és uh, elég érdekes ügye volt. Azt mondta, szükségem van a segítségére, mert elbocsájtották, mert a hivatalos levelezését használta a magán e küldésére. Mi legális, hogy ezért engem elbocsájtanak? Utána elment, uh, utána vásárlást intéztem az interneten, szokás szerint, ahogy bejelentkeztem bizonyos termékeket már felkínáltak nekem, mielőtt még vásárolni is kezdtem volna. Ho- volna. Honnan tudják, hogy elfogyott a tejem, vagy hogy mi a kedvenc bormárkám? Hogyha jogász vagy, vagy pedig bíró, akkor gyakran előfordul az adatvédelmi és magánéletvédelmi probléma, felmerül a munkában, és ez az e-learning kurzus segíthet a válaszok megadásában az Európai Unió és az Európa Tanács segítségével készült ez, egyébként HELP rövidítéssel nevezik. Tíz modulja van ennek a képzésnek. Az első három modul az alapismereteket adja meg, a magánélet és az adat, adatvédelem kapcsolatával, a következő öt modul pedig végigmegy a problematikus területeken az orvosi adatok, média, új technológiák, e-kommunikáció és a munkahelyi megfigyelés témáján. Az utolsó kettő pedig az adatvédelem és a magánéletvédelme. Ne felejtse el, hogy ezt a kurzus specifikusan a jogi szakmának, a gyakorlóinak fejlesztették ki. Nagyon sok gyakorlati példát példát tartalmaz. Látogasson el a weboldalunkra, ha többet kíván megtudni. Sok szerencsét! Good afternoon. Now I think it's my... Jó napot kívánok, azt hiszem most uh, én következem. Éva Passana vagyok. Azért vagyok itt, hogy az emberi jogokról beszéljek a uh, bírák és jogászok képzésében. A kurzusaimat mindig így kezdjük. 30 éve dolgozom már az Európai Bizottságban, a Fülöp-szigeteken, Nikaraguában, Grúziában dolgoztam, és az Európa tanácsi csatlakozás kapcsán az Európa Tanácsban is dolgoztam, két szenvedélyem van, az Európa Tanács, illetve az emberi jogokat védő projektek. Azt hiszem, ugyanezek az Európai Parlament szívéhez közel álló kérdések is. Arról fogok beszélni, hogy mi a HELP, hogy a program hogyan valósul meg a 28 tagállamban, és hogy miért érdemes az erőket egyesíteni, hogy az emberi jogokat jobban megvédjük azt ajánljuk, hogy a munkajogokról szóló videót is nézzék meg. Itt látszik az Európa Tanácsban megvalósuló ciklus, és a HELP hozzáadott értéke látható a legjobb szaktudású kollégákat mozgósítjuk, és így nagyon jól tudunk segíteni. Gyakorlatilag privilegizált helyzetben vagyunk, a, a legkiválóbb minőségű kurzusokat tudjuk nyújtani az emberi jogok témájában. Itt látható képekben, amiről Natasa beszélt az előbb, tehát a, a hálózat, az európai jogászi és bírói képzési hálózat, illetve a képzési bizottság része a HELP hálózatnak, az e-learning platform ingyenes, és az emberi jogi tanítási metodológia, módszertan nagyon jó minőségű, ez garantálja a képzés magas szintjét. Megpróbáltuk a regionális projekteket elfogadni, tehát olyan régiókban, ahol nehéz a helyzet, akár a Nyugat-Balkánon, vagy olyan országokban, mint Oroszország, és mindez az Európai Uniós finanszírozásnak köszönhetően bonyolódott, sikerült lebonyolítani a képzést, 28 programot kidolgozni, az Európai Alapjogi Kárta alkalmazásáról szól, ez az Európai Emberi Jogi Egyezményről, az Európai Szociális Kartáról, és az összes EU-s, illetve Európai Bírósági jogszabályról, esett jogról, ezeknek az alkalmazásáról a hétköznapi munkában. Tehát itt a luxemburgi és a strasburgi esetjogról is szó van. A rasszizmus, idegengyűlölet, homofóbia és transzfóbia elleni küzdelem is szerepel, mert ez megjelent a menekültek nagy számával az adatvédelem és magánélet védelme most kibővült a 2016-os reformokkal. A munkajogokat is védeni kell, ugyanolyan fontosak ezek, mint az emberi jogok, a, a munkához való jog. Aztán a bioetikára való összpontosítás, ez egy nagyon kényes téma, a személyi integritáshoz való joga, a béranyasság, vagy az élet lezárásához, lezárásának szakaszába érkezés, és így tovább. Amellett, hogy ezeket a kurzusokat megvalósítottuk, van egy alapjogi kurzuskatalógusunk, és itt gondolhatunk például a tulajdonra való jogokhoz, orvosi termékek hamisítása, igazságügyi érvelés, és így tovább, tehát ezek mind rendelkezésre állnak. Itt ezt a diát azért akartam mutatni, hogy beszámoljak az uniós források hatásáról. Gyakorlatilag az adófizetők pénzéről van szó, amelyet nagyon jól használtunk fel. 16 EU-s országban működött 28 kurzus, 750 bíró, jogász és ügyvéd vett részt. Sokkal nagyobb a közönségünk egyébként az e-learning részen, de még mindig többre van szükség. Több kurzusra és új prioritásokra, és le kell fednünk az összes országot. Tehát még egyszer, az EU és az Európa Tanács HELP programjának a hatása, a finanszírozás eredménye, itt van, gyakorlatilag meg háromszorozódott az Európa Tanács munkája az EU-s országokban. Nagyon sokszor fölvesszük a kapcsolatot az ügyvédi kamarákkal, az országos szervezetekkel, és ehhez is várjuk az önök támogatását. Most megmutatnám még ezt a diát is, ami nagyon beszédes látható a platform felhasználóinak a száma, 18 ezer felhasználónk van, az új felhasználók száma pedig 2016-ban négyszer annyi volt, mint 2015-ben. És egészen fantasztikus a 2017-es adatot megnézni, hiszen ez még csak a márciusig regisztrált új felhasználókat mutatja, tehát mutatja, 2017-ben már 6000-re nyitottak felhasználói accountot ezen az e-learning platformon. Az önök támogatását szeretnénk tehát kérni, hogy támogassák a bírák és jogászok képzését az EU-ban. Magas elvárások vannak rövid távon, benyújtottuk már a javaslatokat de tulajdonképpen közép és hosszú távon is nagyon sokat tehet ez a program, hogyha komolyak akarunk lenni, komolyan szembe akarunk szállni a sok-sok kihívással, amely az emberi jogokat érinti Európában, akkor erőforrásokra van szükség az Európa Tanács erőforrásai elég korlátosak az Európai Unióhoz viszonyítva. A költségvetés az gyakorlatilag 0,29%-a az EU-s költségvetés, a teljes EU-s költségvetésnek, a tagállamok pedig ezt nagyon jól tudják. De úgy gondolják, hogy mi kritikusok vagyunk, állandóan kritizáljuk őket az emberi jogi helyzet miatt, tehát vonakodnak attól, hogy forrásokat bocsássanak, további forrásokat bocsássanak a rendelkezésünkre. Ezért vagyunk itt. A stratégiai kapcsolat az Európai Unióval nagyon fontos, ha együttesen lépünk fel, sokkal több eredményt tudunk felelni. Már évente egy millió euró plusz is meg háromszorozná a képzések eredményét, hatékonyságát a program hatását. Ezért szeretnénk folytatni. Alessandra elmondta, hogy a pénz segít, a help az gyakorlatilag ennek köszönhetően működik. Szükség van nagyon is az európai kultúrára, amely az emberi jogokat erősíte. Az európai jogok és emberi jogok és alapértékek védelmében kérem a támogatásukat, nem csak önmagában pénzt kérek. Köszönöm szépen, mondja az elnök, és átadom a szót a következő ö, hozzászólónak. Én franciául köszön, folytatnám, mondja Delvo asszony. Szeretném megköszönni ezt az érdekes összefoglalót. Kár, hogy nincsenek többen itt a teremben, de meg vagyok győződve arról, hogy az Európa Tanács és az Európai Unió közötti együttműködés az mindkét fél számára és mindenki számára gyümölcsöző és nagyon előnyös az emberi jogok esetében. Szeretném az európai jogász és bíróképzés képviselőinek átadni a szót, hogy megosszák velünk a tapasztalataikat erről a képzésről, és hogy a tapasztalatcseréről, eszmecseréről beszámoljanak. Két ö, intézmény képviselőit fogom üdvözölni, illetve a francia és belga intézmények képviselőit. Először is egy fejleviteli bíróság elnökét, Holger Svádét üdvözlöm, aki Németországból érkezett, és Valéry Szagan pedig a másik vendégünk, aki Franciaországból érkezett, és az ottani országos bírói képzőintézet igazgató helyettese. Velünk van még a belga képzőintézet vezetője, Fára Anspék úr, de átadom először Valéry Szagannak a szót. Köszönöm szépen, elnök asszony, hölgyeim és uraim! Ez az európai képző hálózat tulajdonképpen az összes intézményt hálózatba kapcsolja, akik ügyészek, illetve bírák képzésével foglalkoznak az Európai Unióban és ahogy már hallották, leginkább az Európai Bizottságtól kap forrásokat, körülbelül 20 valahány fő működteti ezt, tehát néhány kolléga itt Belgiumban van, a tevékenység az leginkább azon alapszik, hogy az ügyészeket és bírákat képző intézményeket vonjuk be a munkába, ők elemezzék kollégáik képzési, oktatási igényeit, és ennek alapján, ennek megfelelően készítünk képzéseket. A hálózat az elmúlt évtizedben rengeteget fejlesztette a tevékenységét, meg sokszorozódott, meg tízszereződött a felajánlott kurzusok száma, gyakorlatilag 30 ezer napnyi képzésnél tartunk, és több mint 5 ezer ügyésznél bíránál, akik ezeket elvégezték közös a munka, nyilván az európai jog ismeretén nyugszik ez, az Európai Bíróság esetjogának ismeretén, és az erről való tájékoztatáson, de nagyon fontos az is, hogy együtt tudjunk működni egymás között, és ezért olyan fontos a képzés, a tapasztalatcsere, amelyről kollégám Ralf majd még szólni fog a több különböző tevékenységről is szó van, vannak itt szemináriumok, két, három, négy vagy öt napos képzések, attól függ, hogy milyen témát érintenek, de van elektronikus képzés is. Nemrégiben indult egy elektronikus modul, modul amely a közjegyzőknek teszi lehetővé például, hogy a nemzetközi öröklési jogról tájékozódjanak, és nagyon pragmatikus ez a gyakorlatilag ez a indok, hogy egy ilyen képzést létrehoztunk, hogy az európai állampolgárok jogérvényesítése miatt van erre szükség. Beazonosítottuk az alapelveket. Nem önmagukért szeretném ezeket felsorolni, hanem azért, hogy kihangsúlyozzam, hogy ennek a hálózatnak a működésében a pragmatizmus mennyire fontos. Kilenc alapvető elvet fogadtunk el a képzésben, tehát a bírói jogászi képzésben. Az első a multidisziplináris képzés, és hogy ez szakmai legyen, ragaszkodunk mindig a gyakorlati jellegéhez ezeknek a képzéseknek. Tehát nem akadémiai képzésről van szó, hanem gyakorlati képzésről. A véleményünk szerint a jog, a jog ismerete, amelyet megszereznek, hogy általában de ehhez járul még az európai jog ismerete, tehát azt szeretnénk, hogy ezt a gyakorlatban tudják alkalmazni, tehát mindig a realitásra tekintünk. A képzésnek kötelezőnek kell lenni, és jogos, jogot kell ehhez biztosítani, tehát a munka során joga van az érintetteknek, hogy részt vegyenek ebben, a, nyilván ide a, a bíráskodás függetlensége is tartozik. Ragaszkodunk ahhoz, és a hálózat sokat segít ebben, hogy a saját tanárainkat, oktatóinkat képezzük mi. És ez azt jelenti, hogy az oktatók is maguk is gyakorolják a szakmát, tehát közjegyzők, ügyvédek, ügyészek, bírák, van egy-két egyetemi professzor is, de leginkább a, szakmát a hétköznapban gyakorlókról van szó, és tudjuk, hogy nekik is szükség van pedagógiai ismeretekre ahhoz, hogy az oktatást el tudják látni. Részvételi alapon képezzük ezt, tehát szimuláljuk a hallgatókat, munkacsoportokat szervezünk, és így tovább, és nagyon gyakorlati workshopokat szervezünk számukra, ahol tapasztalatot tudnak cserélni. Aztán nyilván a működéshez szükséges feltételek is az alapelvek közé tartoznak, tehát hogy megfelelő erőforrással rendelkezzünk, és a hatóságok támogassanak bennünket az országokban, gyakran küzdeni kell egyébként ezért. Beazonosítottunk jövőbeni kihívásokat, helyzeteket, a nyelveken kívül még elmondanám azt is, hogy például ugye szükség van arra, hogy a képzéseket a az ügyészek és bírák egészére fejlesszük ki, tehát nem csak azokat észben tartva, akik már eleve ismerik az európai nemzetközi jogot. Ez önmagában nehézséget jelent, és most átadom a, kollégá, a kollégámnak, Ráfnak a szót. Köszönöm szépen, hollandul fogok beszélni, és így fogom folytatni tehát kolléganőm bemutatóját. Én egy kicsit még részletekbe szeretnék menni a cseréről, és arról a szerepről, amit ez a hálózat betölt, amikor a tapasztalatcserét, információcserét megszervezzük hát ezeket a csereprogramokat. Fontos azt észben tartani, hogy itt több különböző intézet alkotta és testület alkotta hálózatról van szó, amelyek bírákat képeznek, igazságügyi szakembereket képeznek. Az EJTN leginkább a bírákra összpontosít. Ez a hálózat nagyon sok cserét valósított már meg a különböző iskolák között. Kiváló platform tehát arra, hogy ilyen csereprogramokat kidolgozzon. A diákon láthatták, amelyeket Valeri mutatott, hogy a csereprogram az tulajdonképpen a legfontosabb kezdeményezésünk, ez a zászlós hajója a hálózatnak. 2005-ben indítottuk ezt el, és akkor olyan 170-180 résztvevőnk volt. Most 2200 főnél tartunk, 2200 an vesznek részt, nekik megvannak a lehetőségeik arra, hogy a csereprogramban vegyenek részt. 10 éven belül, vagy 12 éven, 10, 10 év alatt, vagy 12 év alatt, tehát nagy előrelépést tettünk, és az azt jelenti, hogy a résztvevők most már jobb lehetőségekkel bírnak, hogyha az európai jogszabályokról akarnak tájékozódni. Ezek a bírák rengeteg kapcsolatot tudnak felvenni más országokban dolgozó kollégáikkal, és megadatik az a lehetőség is a számukra, hogy nem csak a nem csak ők utazzanak más tagállamokba, hanem a jó gyakorlatokat és tapasztalatokat bármikor ki tudják cserélni a kollégákkal. Most nézzük a programunkat. Hogy is néz ez ki? Van háromfajta csereprogram, van egy rövid távú, ez gyakorlatilag egy-két hétig tart, ez alatt az idő alatt az országokból, az egyik országból a másikba mennek a bírák, hogy megvizsgálják a, a érintett tagállam jogrendszerét, erről tájékozódjanak, aztán pedig vannak tanulmányi látogatások, és vannak hosszú távú cserék, hogy mondjuk a tanulmányi látogatás például úgy néz ki, hogy a, a Eurojusthoz elmennek, vagy a Strasburgi Emberi Jogi Bírósághoz, vagy pedig a Luxemburgi e, Európai Uniós Bírósághoz. van hosszú távú program is, ahogy említettem. Ez akár három, három hónaptól akár egy évig tartó tartózkodást jelent. És még egy külön csereprogram létezik, amely a frissen végzett bírák, vagy még a képzésükben résztvevő bírák a tájékoztatására, továbbképzésére született Nagyon sok bírát érdekel ez a téma, de még így is vannak komoly kihívások. Az első már rögtön a nyelv használat kérdése. Akik nem tudnak, nem ismernek magas szinten egy idegen nyelvet, nehezen utaznak el egy másik tagállamba, nehéz őket ösztönözni arra, hogy vállalják ezt azt próbáljuk elérni, hogy ezt meg, megoldjuk azáltal, hogy nyelvtanfolyamokat is kínálunk. De persze nyilván az idő is kérdés, hiszen a bírek ideje szűkös, nagyon sok eset vár rájuk, és bizonyos tagállamokban nincs elég személyzet, aki segíteni őket, ezért próbáljuk személyre szabottan biztosítani a lehetőségeket. Mit értek ez alatt? Konkrét témákat választunk ki például munkajog, környezetvédelmi jog. Az egyik a csereprogramok közül ezt csak példának mondom, az egyik csereprogram tehát a jó gyakorlatok megosztását célozza, és azt reméljük, hogy a bírák és az igazságügyi szakemberek arról is tájékoztatást kapnak, hogy a képzőintézetek vezetői mit eh, tehetnek értük. Most átadom a szót Sráde úrnak. Thank you very much, Mr. van Rans, Ransbeck. Eh. Köszönöm. A szlovéniai tapasztalataimról szeretnék beszámolni, ahol eh, bírósági elnök voltam, és nagyon fontos a nyelvi helyzet. A legtöbb bíró az anyanyelvén dolgozik, és az, a nyelvi akadályok nagyon nehezen áthaladhatók. Általában az iskolai angollal nagyon nehezen érünk el egy hasznos eszmecserét. És emlékszem, hogy volt egy megbeszélés ügyészek között, és nagyon nehéz volt a nyelvi helyzet miatt. Ljubljanában volt, és a szlovén köztársaság igazságügyminisztériuma szervezte. A ottani továbbképző, jogi továbbképző központ igazgatója mondta, hogy ők felelősek például a államvizsgákért is. Kaptunk egy áttekintést Szlovénia nyelvi helyzetéről. És nagyon sok olyan bíró van, akik az Európai Uniós átlag fölött vannak. Szlovénia szeretné hatékonyabbá tenni a jogrendszerét és csökkenteni a bírák számát. De nagyon fontos, hogy milyen erkölcsi normák vezetik a bírókat. Nyilvánvalóan a bíráktól nagyon magas erkölcsi normákat várnak el szakmai és magántekintetben is utána munkaügyi jogról beszéltünk, és sokkal kevesebb munkajogi vita van Szlovéniában, mint például Németországban. Szlovéniában a bírósági elnök, tehát a parlament hozzájárulása kell ahhoz, hogy kinevezik a bíróság elnökét. Ezen kívül a bírákat évente megvizsgálják, és pedig a szakmai szervezet szakmájuk gyakorlásának első két évében. Ezen kívül a legfelső bíróság is ír egy kiértékelést a bírákról. Végezetül pedig eh, Szeretnék még néhány nehézségről beszélni. Említettem már a nyelvi nehézségeket. A nyelvi nehézség nem volt jelentős, hiszen az én hazám igazságügyi minisztériuma nagyon támogatja a nemzetközi cserét, és a szlovén fogadófél pedig nagyon segítőkész volt. Nagyon sok betekintést kaptunk a szlovén jogrendszerbe, a bírák, ügyészek, ügyvédek mindennapjaiba és lehetőséget kaptam, hogy összehasonlítsam a saját országomat egy másik országéből. És észleltem, hogy eléggé hasonlóak lehetnek a problémák, a különféle tekintetben. Köszönöm. Köszönöm. Köszönjük szépen ezt a beszámolót, ezeket az információkat. Most pedig meg is adom a szót a Pierre Giovanni Traversának, aki a oktatási tanács elnöke. Köszönjük szépen, hogy eljött a mai ülésre. Arra kérem, hogy ossza meg velünk a jó gyakorlatokat, annak a testvérnök képviseletében, akinek ön az elnöke, és számoljon be a kihívásokról, amelyeket a legfontosabbaknak tart a jövőre nézve. Először is köszönöm szépen az elnököknek azt, hogy meghívtak engem a workshopra, és hogy beszélhettek Európa ügyvédi irodájának képviseletében, a CCBE, nemzetközi szervezet, az 70-es és létrehozott el létrehozatala óta az európai jogászok, illetve a jogi elvek megvédését küzd. A CCB tagság 45 tagországot ölel fel, az Európai Gazdasági Térség és Szélesebb Európa képviseletében szervezett, 32 teljes mem és 10 megfigyelő taggal rendelkezik. A CC-ben több mint egy millió európai jogászt képvisel, és a workshop elején volt egy javaslat, mi szerint hallgassuk meg ne csak az Európai Unió teljes jogú tagjait, hanem tegyünk egy szélesebb áttekintést a társult és megfigyelő országokkal kapcsolatban. A CCB támogatja az Európai Unió erőfeszítéseit abban, hogy egy európai jogi kultúrát hozzon létre, amely a közös értékekre, az alapértékre támaszkodik. A polgárok szabad mozgás az egységes belső piacon ahhoz vezetett, hogy a jogászoknak meg kell ismerkedniük a szomszédos országok jogrendszereivel, illetve az ő szakmájuk különböző szervezésével. Az EU jog hatása számos ágazatra azt jelenti, hogy az összes EU-s eh, e jogásznak eh, megfelelően kell megérteni az elsődleges, elsődleges, primér és szekundér EU-s jogot. Illetve fontos eh, biztosítani azt, hogy ezek megfelelően kerülnek értelmezésre. CCB um, gyakorlati szakemberek magas szintű képzését advokálta, például CCB 2007-ben adott ki egy anyagot, és ajánlásokat fogalmazott meg az európai jogászok képzésével kapcsolatban, és felhívtuk a, a figyelmet a magas szintű kompetenciák szükségességére, Mindenes jogász esetében, amikor a napi munkáját végzi, illetve nagyon fontos a képzést standardizálni. Nem szólt szem előtt azt, hogy a CCB nem képzéssel foglalkozó testület, létezik a CCB-n belül a képzéssel foglalkozó bizottság, mind a képzés kezdeti szakaszában, mind pedig későbbi szakaszában. 36 tagja van a képzési bizottságnak, 19 országból, és évente 5 alkalommal találkozik. Mi mások vagyunk, hogy kapcsolatba léphetünk az európai intézményekkel, illetve támogatást kapunk a képzés intézkedéseinkhez. A képzési struktúra a jogik számára, jogászok számára más és más országonként. Például a szakmához való hozzáférés az egyik fő kompetenciája az európai e, ügyügyi irodáknak. Nagyon fontos a jogi képzés, a szakmai kompetencia magas szintje, minden országnak vannak standardjai rendelkezésé arról, hogy ki az, aki a jogi szakmát képviselheti. legtöbb országban masters eh, fokozattal kell rendelkezni, ahhoz, hogy valaki eh, jogi szakmát gyakorolhasson. Gyakorlat eh, is nagyon fontos. És ez az, az a ez is kapcsolódik, hogy minden egyes országnak megvannak a hagyományai, különlegességei, és még akkor is, hogyha egyensúlyt tudunk találni, Fontos megfelelő standardokat érvényesíteni a folyamatos képzés, kötelező 17 eu országban Belgium, Bulgária, Dánia, Észtország, Finnország, Franciaország, Németország, Írország, Olaszország, Lettország, Litvánia, Luxemburg, Lengyelország, Románia, Svédország, Hollandia, az Egyesült Királyság, Észak-Írország, Skócia, Velsz, Anglia esetében, plusz két EFTA ország, Norvégia és, és e, Svájc is ide tartoznak. A folyamatos képzési piac nyitott, az azt jelenti, hogy a jogászok választhatnak a folyamatos képzési tevékenységekből, az akkreditált elismert és szolgáltatók részéről és a szabad piacról is válogathatnak. nemzeti fekséteket eh, az Európai Bizottság készítette a jogászok képzettségéről 2014. júniusától kezdve. És két fő tréning projektet szeretnék megemlíteni, amelyeket a CCB dolgozott ki. EU-s finanszírozást kaptak ezek a projektet. Az egyik az korábban említett tanulmány, az EU-s jogi témában tartott képzésekről. A tanulmány ajánlja azt, hogy a jogi szakma fontos, hogy kurikulumot dolgozzon ki, garantálja a kölcsönös elismer, elismerést határokon átnyúlóan, és gyakorlatilasabbá kell tenni a képzéseket, fontos, hogy ezek könnyen hozzáfordhatóvé váljanak, illetve több gyakorlati látogatásra kerülhessen sor a tanulmány, ha beletartoznánk a nemzeti factsheetek, és ezek a kezdeti és későbbi képzésekre is kiterjednek. 2014 novemberében a CCB, amit Brüsszelben sikerült elfogadni, és a plenáris elfogadtak egy, egy cselekvési tervet az ajánlásokkal, a CCB-n mi a kölcsönös elismerésen dolgozott a folyamatos ügykezés érdekében, és néhány perc múlva ki fog térni a memorandumra. 2014-ben létrejött az alapítvány is. az európai jogaszok számára szerettek volna szolgáltatásokat biztosítani, illetve egy tréning portált is elindítottak 2014. szeptemberében, amely az európai és nemzeti kezdeményezéseket kínálják a gyakorlati szakembereknek. Egy további fontos projekt, amit a CCB dolgozott ki, az az Európai Képzési Platform jogászok számára, a platform célja, hogy orvosolja az elfogadó információk hiányosságát, Különösen büszke vagyok erre a projektre. Úgymond láttam a születését a kézési bizottságban. Ez egy közös elképzelés volt, Dánia, Franciaország és Olaszország szakértőnek közös ötletei. Én Oroszországot képviselte, és a CCBE üdvözölte ezt az elgondolást. Ma a CCB és az Európai Bizottság az inkluziót támogatják, az Európai Kézési Platform központosított kézési katalógust fog tartalmazni, és a kézési anyagokhoz való hozzáférést a felhasználók. Megkereshetik majd a képzéseket az egész Európai Unióban, meg uh, címsorok alapján nyelve, címe kurzusnak a szolgáltatók bármely EU-s tagországból lehetőséget kapnak arra, hogy kurzusaikat ezen a platformon tegyék közzé, és így a saját országukon túli jogászokhoz is eljutatnak illetve letölthetik az anyagot, a kurzus anyagát. 2016 áprilisában a CCB egy összegzést tett közzé a folyamatos képzésre a CCB tagországokban. 19 teljes jogú tagja van a CCB-nek. Ez korábban említettem, és a legtöbb országban ezt a rezsimet az elmúlt 15 évben vezették be. 12 teljes jogú tagnak nincsen mandátum a folyamatos képzésekhez, Viszont ezekben az országokban léteznek a folyamatos képzési lehetőségek. Például Ausztriában a tízes fejezete Rechtsanwalt Ordnungnak kimondja azt, hogy a jogásznak kötelessége a képzéseken való részvétel, nagyon sokat változnak a jogszabályok, és ha nem vesz részt képzéseken, akkor ezek károsíthatja ügyfelét. A 13 megfigyelő tag esetében Grúziának folyamatos képzési mandátuma van, és Andorának nincs. Nagyon röviden lehetőségem volt Tbilisi-be látogatni két alkalommal, és saját szememmel láttam azt, hogy a kaukázusi térség, Grúzia, Azerbajdzsán, Kazaksztán nagyon le vannak maradva a jogászok képzésében, az információs technológiai eszközök használatában. Éppen ezért én mindig azt javasoltam a szakértőknek, hogy csatlakozzanak az üléseinkhez. Nem könnyű a kaukazói országai számára a gazdasági eh, lehetőségek miatt ezeket a képzéseket megvalósítani, illetve az üléseinken részt venni. De általában a plenárison, és jövő év májusában Edinburghban lesz plenári sülés. A régi tagok is benne vannak a bizottságban. Legtöbb országban óránk van, kreditekben, ami pontokban mérik ezeket a képzési egységeket. Bizonyos tagországokban napokban is mérik ezt, és az átlagos kötelezettség körülbelül 14 óra évente. A legtöbb tagország rendszeres ellenőrzések mellett állt ki, mert évente be kell számolnunk a jogászoknak, a szövetségek, szövetségek felé arra, hogy milyen kezésben vettek részt. A random ellenőrzésekre kerül sor, tehát csak bizonyos jogászokat, ügyedélőeteket ellenőriznek. Vannak rendszeres ellenőrzések, és mik a szankciók olyan esetben, hogyha valaki nem vesz részt a képzésen ezeket fegyelmezésbeli szankcióprosztok és nagyon fegyelmezésbeliekre. Itt eh, a felszólítástól a szakmához a kizárásig tartott, bírság fizetésére is kötelezhetnek valakit, végezetül pedig a képzési bizottság egyik fontos előfizetés, hogy együttműködjön a bizottsággal az éves adatok gyűjtésében arról, hogy az EU-soknak mekkora része a folyamatos képzési munkára. Széves képzési jelentés szem előtt tartva. A magánképzési szolgáltatóktól kevés adatunk van. Az év végén, talán december 14-én Brüsszelben szeretnénk egy konferenciát tervezni a tréningről. kihívások és lehetőségek témájában az intézmények képviselőit és a magán képzési szolgáltatókat is ide be akarjuk vonni. Köszönöm szépen. Thank you very much. Köszönöm szépen. Roberto Ribeiro örtelt kérném most meg, hogy szóljon hozzánk. Ő Luxemburgból jött az Európai Közigazgatási Intézettől és a bírósági munkatársak továbbképzéséről szeretne beszélni. Tehát eh, kérem, nyomja meg a gombot, mielőtt felszólal. Köszönöm szépen. Elnök úr, köszönöm szépen a lehetőséget, hogy itt lehetek, és hogy beszélhetek arról, hogy mit tettünk a Közigazgatás Európai Intézetében, Luxemburgban, hogy milyen képzési, továbbképzési a szervezünk az európai jog területén. Mindenek előtt néhány szót szólnék az első projektünkről. Ez eh, egy alap tanulmány volt, hiszen itt volt először lehetőségünk arra, hogy pontosan lássuk, és pedig eh, számokkal, hogy eh, milyen helyzetben vannak az európai bíróságok. Itt szerettük, föltér, szerettük volna feltérképezni az európai bíróságok helyzetét, és több mint száz kérdőívünk volt, nagyon sok információt tartalmaztak, nagyon sok adatot kaptunk, és a kategóriák nagyon-nagyon eltértek a tagállamok között, és nem nagyon tudtuk őket összehasonlítani. Ezt azt szerettük volna kideríteni, hogy hogyan zajlik az Európai Uniós jogi képzés a bíróságok tagjainak. Tehát, hogyha, lét, hogyha van ilyen képzés, hogy például kötelező -e részt venni európai jogi képzésen a bíróságok munkatársainak. Tehát amit itt összeállítottunk, az az volt, hogy három kategóriát javasoltunk, és pedig funkcionális, adminisztrációs, a bíróságok menedzseléves kapcsolatos, tehát itt az általános igazgatás, a épületmenedzselés, az e-igazságszolgáltatás, könyvelés, könyvitel. A második az az volt, hogy rákérdeztünk a bírósági döntésekre, a dokumentumokra, hogy milyen döntések születnek, milyen ügyekben. Harmadsorban a határokon átnyúló bírósági gyakorlatokra néztük meg, bűn, büntetőügy, családjog, munkajog. Ezekkel az adatokkal azt is szerettük volna kideríteni, hogy esetleg milyen rejtett dolgok vannak, és szerettük volna erősíteni a határokon átnyúló együttműködést is, és pedig úgy, hogy hogyan alkalmazhatók az európai együttműködési formák. Tehát az első projektünkből a következőt tudtuk volna levonni, tehát hogy a bírósági tisztviselők esetében mennyire releváns az európai jog, mennyire van jelen a napi munkájukban. Tehát még azoknak az esetében is, akiknek nincsen jogi háttere. Tehát a, a jogi háttér nélkül is nagyon sok mindent lehet megtanulni, tehát például, hogyha valaki eljön egy bíróságra, és információt kell adni, néha kötelesség információt adni, akkor több bíróságot szeretne, több, több információt szeretnének kapni az ügyfelek. Az európai jog tekintetében is. Az első nagyobb tanulmány elvégzése után összeállítottunk néhány javaslatot, eléggé lényegeseket. Tehát, hogy a bírósági tisztviselők mind kapjanak valamennyien, valamennyi európai jogi képzést, akár e-tanulással, vagy továbbképzési formákban, és mindenképpen gyakorlatilag orientált tartalmakat kellene létrehozni. Tehát itt főleg nem akadémiai témákat, hanem mindennapi helyzeteket szerettünk volna közvetíteni, amelyekkel szembesülnek tehát hogy vissza kell térniük bizonyos témákra, ahol nincsen túl sok információjuk. Tehát például, hogy hogyan lehet űrlapokat kitölteni mondjuk. Tehát a határokon átnyúló együttműködést szeretnénk növelni, és ebben a tekintetben megvolt a lehetőségünk, hogy az EIPA-nak és a Nemzeti Közgazgatási Intézettel, a Spanyolországban, Belgiumban, a Portugáli Igazságügyminisztériummal együttműködni, megnézni, hogy milyen együttműködési formák vannak, és 2015-ben ösztöndíjakat is alapítottunk, hogy a bírósági tisztviselők részvehessenek továbbképzési tanfolyamokon. természetesen nyelvi képzés is volt, és nagyon érdekes volt. És nagyon érdekes volt látni, hogy mondjuk először találkoznak bírósági tisztviselők, hogy megértsék egymást, hogy hogyan dolgoznak, esetleg ugyanazokkal az eszközökkel. Pedig, és hogy hogyan értelmezzék az irányelveket, a mellékleteket. Tehát egy ilyen személyes tapasztalat volt, ahonnan mi is nagyon sok tapasztalatot gyűjtöttünk, és nem sokára egy végső jelentés is összeállítunk erről. Nagyon fontos például a trénerek továbbképzése. Az első egy polgári jogi együttműködés volt, és a második pedig családi és büntetőügyekben lesz. 41 résztvevője volt a szemináriumnak, és nagyon jó eredményeket írtunk el, hiszen a résztvevők közül 19-en teljes mértékben megcsináltak mindent, és 50%-uk pedig 75%-ban érte el a célokat. Egy másik szám a projektből amikor rákérdeztünk, hogy kaptak-e új megközelítéseket az ügyeikhez, a többség azt mondta, hogy igen. 69% mondta, hogy igen. És a kérdésekre válaszolva, ami az volt, hogy javult-e véleményük szerint a bírósági teljesítményük, 70%-uk mondta, hogy igen. Végezetül pedig eh, megkérdeztük a kollégákat, megkérdeztük a trénereket, hogy mi hogy mi volt fontos, amit tanultak. Tehát nagyon fontos az, hogy a tudást elterjesszük, az ismereteket elterjesszük. És a konzorciumban létrehoztunk egy e-platformot, ahol volt egy angol tanfolyam, de megvolt annak a lehetősége is, hogy jelentkezzenek különféle programokra, hogy hogy alkalmazzák az európai jogot a polgári jogban, kereskedelmi jogban, és így tovább. Végezetül pedig, ami ezt a cselekvési összendíjat illeti, sikerrel járult a szeminárium, jó volt az együttműködés, és a résztvevők pedig szeretnék folytatni ezt a személyes tréninget, és a bírósági tisztviselők továbbképzése szimulációkkal, szerepjátékokkal is bővülhetne, amelyek a személyes továbbképzés másik formáját jelentik. Természetesen van egy probléma, ez a nyelvi probléma. Éppen ezért megadjuk a lehetőséget az első akciós ösztöndi esetén hogy a résztvevők jobban hozzáférjenek az angol terminológiához. De például Dijonban vagy Lisszabonban voltak olyan csoportok, ahol franciául vagy portugálul beszéltek egymás olyan résztvevők. Tehát lényeg az az, hogy, hogy találjanak egy közös nyelvet. Az EIPA ugyanezzel a konzorciumos csoporttal novemberben ismét összeült, és nagyon szeretnénk folytatni ezt az együttműködést, de szeretnénk megadni a lehetőséget a bírósági tisztviselőknek, hogy további képzési alkalmakon vegyenek részt. Ez egy első ilyen projekt volt, kaptunk egy összképet, és nagyon fontos az, hogy jobb legyen az Európai Unióban az igazságszolgáltatás. Köszönöm. Köszönöm szépen, nagyon fogy az időnk. És három rövid hozzászólásunk még mindig van. És kérdéseket is, kérdésekre is lehetőséget szeretnénk biztosítani. A hozzászólások tehát egy percre kell, hogy korlátozódjanak, mert 16 óra 30-ig van ö, tolmácsolás. And um, Ms. Van der Peer. Tehát kérdezem a három kérdezőt, hogy itt vannak-e? Igen, itt vannak. Elegendő lesz egy perc? Aki két percet kapott, az úgyis két percig fog szólni, de 16 óra 30-kor a tolmácsolásnak vége lesz. Elfogyott az időnk, mert sokan negyed órát beszéltek. Neked vannak-e megjegyzéseid? Kérdezem az elő a kérdésedet, fel akarod tenni Birgit? Nem, nem, jobb először őket meghallgatni. Makovai asszony, önnek is van kérdése, majd a végén akkor. Tehát akkor először házal. úr. Köszönöm szépen, elnök úr, két perc az elég komoly kihívás, úgyhogy nem fogom az időmet a köszönetre felhasználni, hanem visszajelzéseket adok arról, hogy mi történik a helyszínen. Már korábbi alkalmakon is hozzá tudtunk szólni az eszmecseréhez, amikor a koncepcióról beszéltünk, de három kategória. Jó gyakorlatok projektje, saját kezdeményezések cserék, a jó gyakorlatok a közül a múltban kettőt szeretnék kiemelni. Ügyvédek, védő ügyvédek volt az egyik, ő volt a célcsoport, ők voltak a célcsoportunk, illetve több nyelvű képzés, amelyet a tagállamokban teszteltünk. A védőügyvédeket érintő koncepció az volt, hogy különböző tagállamokból ügyvédek klaszterei találkoztak az Európai Unió különböző pontjain, és azt hitatták meg, hogy a a hagyományos büntetőjogi együttműködés hogyan működik a gyakorlatban, és az ezutáni napon pedig nemzeti csoportokban dolgoztak, tehát hogy hogyan lehet ezeket alkalmazni esettanományokon. Ez nagyon jól működött a gyakorlatban. A második dolog másik projekt pedig 600 szakembert érintett több tagállamból. A koncepciót nem fogom leírni részleteiben, de az eredmény az az volt, hogy az esettanulmányok, amelyeket ennek a projektnek a keretén belül dolgoztak ki, ingyen voltak elérhetőek az internetes honlapunkon, és ugye elmondtuk már többször, hogy a tehát az a honlapján, hogy a, a nyelv az sokszor problémát jelent. Az erre egy olyan honlap, ahol mindenki tájékozódhat európai jogról, hogyha képzésben vesz részt, vagy a szakmát gyakorolja. Még egy téma, amit ki akartam emelni ezelőtt a hallgatóság előtt, az, hogy több képzési eseményre is sor került, már több éve zajlanak ezek, a antidiszkriminációra, illetve a nemek egyenlőségére vonatkozó jogszabályokra összpontosítanak, és minden évben körülbelül 600 gyakornok vesz részt az Európai Uniós tagállamokból. És végül, de nem utolsó sorban nagyon érdekes a projekt, amit említek, az Európai Bírósággal együttműködve a fiatal szakmagyakorlókat célozza meg, a peres eljárások az EU-ban címet viseli. Vannak új projektjeink, ezeket itt felsoroltuk ezen a dián, nem fogok részletekbe menni, mert rövid az idő. Azt akartam kiemelni, hogy a dokumentumokban láthatják ezeket a projekteket, és mind az Európai Bizottság igazságügyi programjától kapott finanszírozást, tehát nagyon hasznosan használták fel az európai adófizetők pénzét. Megköszönöm, Házar úr, nem vagyok biztos benne, hogy így kellett volna beszorítanunk önt az időbe, elnézést kérek ezért, az anyaga viszont elérhető mindenkinek. Ugyanezt kérem a következő szakértőnktől, hogy egy percre, egy-két percre szorítsa a mondani valóját. Az európai közjegyzők tapasztalatáról szeretnék beszámolni képzés szempontjából, hogy alkalmazniuk kell az EU-s jogszabályokat ezeknek a szakembereknek, és ahogy már előttem is elmondták, az Európai Bizottság 2016-os jelentéséből látszik, hogy az európai közjegyzők igen nagy százaléka vesz részt az Európai Uniós jogszabályokat érintő képzésben, több mint 35 százalékuk. Volt két program, Európa közjegyzőknek közjegyzők Európáért, a 2013-ban indult, és az idejében is zajlik. Ebben a programban 3000 közjegyző kap európai jogszabályokkal kapcsolatos képzést 22 Európai Uniós tagállamból az idei évben. Ez azt jelenti, hogy minden tagállam, ahol polgári jogi rendszer van, és 26 szemináriumot szerveztünk 14 tagállamban a több nemzetiség is képviseltette magát természetesen ezeken a szemináriumokon. Anyagokat is, tananyagokat is biztosítottunk, két könyvet is eltartunk a rétvevőknek, nyolc videót is bemutattunk, amelyet megtalálnak a honlapunkon. Nagyon fontos e, egyetemek professzorai vettek részt a képzésben, illetve tapasztalt az igazságügyben dolgozó szakemberek az EPA-val is, EIPA-val is együttműködünk, az Európai Közigazgatási Intézettel, és ezt a munkát nem tudtuk volna elvégezni. Az Európai Bizottság nagyon is értékes támogatása nélkül, úgyhogy szeretném most itt nyilvánosan kifejezni a hálánkat és köszönetünket ezért a kiváló együttműködésért az Európai Bizottság részéről. A ez a projekt arra ösztönöz bennünket, hogy tovább gondolkodjunk, és új képzéseket dolgozzunk ki a házassági tulajdonjog témájában, illetve az, örök, az öröklődés téma, öröklés témájában, ugye már ez megvan, és így tovább. A 2019-ben lép életbe az új jogszabály, tehát lesz időnk felkészíteni a közjegyzőket. Köszönöm szépen, egy rövid áttekintést kaptunk, és akkor átadom a következő szakértőnknek is a szót, az EASO képviselőjének. Köszönöm szépen először is, hogy eljöhettünk, és beszámolhatunk az együttműködésünkről a bírósággal. Ugye tudja mindenki, hogy a rendeletben szerepel az, hogy az ügynökség képzést biztosítson a tagjainak, tehát a, bíróságokban a bíróságokon dolgozó szakembereknek menekült kérdésben, kérdésekben, és jó minőségű információt, képzést kívánunk biztosítani a konvergencia segítése céljából. Természetesen mindig tiszteletben tartjuk a bíróságok függetlenségét annak érdekében, hogy létrehozzuk ezt a képzés sorozatot, egy nagy hálózattal működtünk együtt, a bíróságok hálózataival, minden tagállam érintett volt. Egyébként voltak például más szervezetek is, az Európai Adminisztratív Bírák, az Európai Menekültügye Foglalkozó Bírák Szövetsége, és így tovább akik szintén együttműködtek velünk. Voltak még más szervezetek is, amelyek támogattak, támogatták a munkánkat, az rr és az EGTN-re utalnék, akik egyébként itt vannak. Tehát a hálózatnak sok tagja van minden tevékenység, amely a hálózaton belül megvalósul, és ennek a végterméke tiszteletben tartja az igazságügy függetlenségét, az igazságszolgáltatás függetlenségét, és elismeri a bírók különleges szerepét az ELZO végrehajtási szerkezetében. Tulajdonképpen a bírák által és a bírákért jött létre ez az egész Együtt teremtettek segítő modulokat, tehát van egy bevezető modul a nemzetközi védelembe, a kiegészítő védelembe, a 15-ös C cikk, a kizárás, a hitelesség felmérése, a menekültügyi eljárások, és jövőre pedig a származási országról kapcsolatos a származási országgal kapcsolatos modult tervezünk. Ez egy nagyon fontos munka, és aztán az az eredményét a képzők képzése módszertannal köröztetjük, tehát ez azt jelenti, hogy ki tudják képezni az érintett szakértők a kollégáikat, tehát így többekhez jut el az információ. A jövő héten például az új görögországi felebíteli bizottságok tagjait képezzük, és ők is nagyon aktívak az információk megosztásában, a külső államokban is, Tunéziában például és Marokkóban. Köszönöm szépen. Köszönöm, ahogy ezt a workshopot lassan lezárjuk, Szeretném megkérdezni a képviselőket, különösen azokat, akik itt voltak, Bezsi asszony, Makovei asszony, hogy van-e nagyon rövid záró megjegyzésük. Birgit parancsolj. Köszönöm szépen, először is nagyra becsülöm, hogy sikerült megtartani ezt a workshopot itt. És van is megjegyzésem, de rövid leszek. Először is remélem, hogy ugyan úgy, ahogy az európai jogszabályok mindegyike előbb-utóbb nemzeti jogszabályá válik, azért az oktatásban, a képzésben megjelenik majd a nemzeti szinten is az európai jogszabályokkal kapcsolatos képzés. Ez nagyon fontos tudni a szakembereknek azt, hogy a nemzeti joganyag alapja akár lehet Európai Uniós jogszabály. Ez büntetőjogban, családjogban érdemes tudni, hogy egy nemzeti jogszabály alapját, ahonnan származik, ismerjék a szakemberek. A végzettség kapcsolatban, a képzésről kapcsolatban, hát nyilván a, az ügyvédek, a bírák nem rendelkeznek túl sok idővel, hogy ezeket a képzéseket elvégezzék. A tagállamok hát tehát egy kicsit nyomást kellene gyakorolni, hogy erre meglegyen a lehetőség. Arról is zajlik a vita, hogy ezeket a minősítéseket hogyan ellenőrizzük. Megemlítettek még valamit, én szerintem is nagyon fontos a tájékoztatás, a tudatosság erősítése az állampolgárok körében is, tehát a állampolgárok jogi tudása. Németországban az igazságügyminisztérium indított be egy ilyen programot, hogy az iskolákban a diákok tanuljanak a jogszabályokról, és például az internetes a támadásokkal szemben fel tudják ezt használni, tehát tájékoztatják a fiatalokat arról, hogy mik a jogai, mik történ- jogaik, mik történhet, mi történhet velük, mint elkövető, vagy mint áldozat, és más területekről is persze beszélnek. Egy utolsó megjegyzés, a legutóbbi ciklusban ez is felmerült, az eljárás jogokról, Szerintem nagyon jó gondolat, és ezt egy picit erősíteni kellene, az, hogy a kölcsönös bizalmat erősítsék. Egyfajta Erasmus programra gondolok, ahol lehet, cser, cserét lehet megvalósítani, ügyészek, bírek, jogászok, ügyvédek között mindenkit szeretettel várva, és így az erőfeszítéseinket megsokszorozzuk, hogy előre haladást éljünk el a területen. Köszönöm. Birgit. Verzsia asszony, köszönöm szépen, három szót fogok csak szólni. Berzsanó asszony mondja, az én képzettségem is közel áll a közjegyzőjéhez, de itt van valami, ami zavar engem az, hogy gyakorlatilag elangolosodik minden, én értem az önök problémáját, különösképpen, amikor erről beszéltek. A nyelv az befolyásolja még a gondolkodást is, és az az igazság, hogy én ezt nagyon elítélem, hogy amerikanizálódik a jog. Gyakorlatilag a hideg futkos a hátamon, amikor ezt megtapasztalom. Lehet, hogy az angol nyelv az hasznos, az informatikai rendszerekkel, gyakorlatilag a, még az adatok minimuma sem e, valósul meg, tehát hogy mondjuk meglegyenek a e, a szerzői jogokat például copyrightnak fordították franciául, tehát hogy nincsenek meg a, a terminusok minden nyelven, és például a copyright és a szerzői jogok nem ugyanazok, hanem teljesen, két teljesen más. De szeretnék köszönetet mondani, a meghallgatások mindig nagyon érdekesek, úgyhogy mindenkinek köszönöm az elvégzett munkát. Language. Köszönöm szépen. Nagyon hasznos a nyelvi megjegyzés. Sokan rosszul beszélnek angolul, és ez nem jó a szakma számára. A jogászok a értelmes emberek intelligensek, és uh, nyilván küzdködnek a nyelvekkel. Makovej asszony. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen a vendégeinknek az előadásaikat. Úgy örülök annak, hogy itt látom a barátainkat a, a Európai Tanács Európai Tanács képviseletében, ott tíz évig dolgoztam. Én a országból érkeztem, tehát ebből a perspektívából szólok hozzá. vitáz. két reformja volt a, a igazságszolgáltatási rendszernek a rendszerváltás után, és az összes ország, aki segíteni akart, a képzésekkel jött. Senkit nem érdekelt a képzés annak idején, és a legrosszabb irákat küldték oktatásra, és a legjobbakat megtartottak a bíróságon, hogy ők végezzék a munkát, nem tartottak hasznosnak a képzést, egy kicsit megváltoztak időközben a dolgok, de még mindig vannak olyan tagországok, akiknek alapvető igényeik vannak. Ha nincsenek eh, számítógépeik, nincsen, inter, nincsen internetjük, és azt gondolom, hogy mindez előbbre való, mint az oktatás ügye, de ahhoz, hogy lehessen oktatás, eh, ezekre szükség van legtöbb posztkomista országban ezekre nincs lehetőség, és hogyha valaki beszédet tart, ezt kézzelírják, a bíra diktál, tehát ezt nem a szó szerint vetik papírra, tehát a szerepokból először ezt részt kell támogatni, hiszen amúgy így nem lehet hasznos a tér, képzés, így az utolsó megjegyzésem, a, a bíróságok menedzsmentje, ezzel keresel foglalkozni kell az új demokráciában, és az utolsó megjegyzésem, hogyha van egy képzés a harmonizációról, én úgy érzem, nincsen törésvonal, mint ahogy ez volt korábban eh, a kontinentális és a kamanló között. Ha megnézzük az Európai Emberjogi Bíróságot, vagy a Luxemburgi Bíróságot, ők eh, a jurisprudenciát használják, ez korrekt. Hát nem úgy mennek bíróságra az emberek, mint a lottózóba. Ennek előre láthatónak kell eh, látnia ha szerződést írok alá, akkor tudnom kell a jogaimat, amennyivel megsértik a szerződést. Nagyon sok országban azt mondják a bírák, hogy függetlenek, és a jurisprudencia az ő függetlenségüket sérti. Tehát eh, ez egy rossz gondolkodásmód, és eh, ezt ki kell venni a kezükből. Nem gondolom, hogy a brit bírák kevésbé érzik magukat függetlennek, hogyha a kamalló eh, rendszerben mozognak. Hát fontos, hogy belátható legyen az igazságszolgáltatás, például a büntetéseknél, az iránymutatások és ezek a kérdések. Tehát ez, a témák nagyon fontosak. Európában két nemzetközi bíróság van, és ők a jurisprudencia alapján dolgoznak. Köszönöm. Thank you very much, Mrs. McAfee. I really like to thank the members. Köszönöm. Köszönöm szépen. Nagyon érzékeny eh, menetrendünk van most, is köszönöm, hogy itt vannak a akik eljöttek, kollégák a Juriból és mi. Tehát eléggé sok eh, megbeszélésünk volt már. És eh, nem tudom, valaki még szeretne beszélni? You're just, this is, like a politician. Igen, igen, hát ez nem jó, ez nem jó. Igen, igen, igen. Összefoglalásképpen a következő továbbképzési konferencia Debret, eh, decemberben lesz, és angolul tartják, azért, mert a tolmácsolás és fordítás költségeit eh, csökkentették. Igen, tehát olasz, portugál, de hát de nagyon jól beszél mindenki angolul. De azért nagyon fontos a jogi terminológia pontossága is. Szeretném megköszönni. Még, még, még, még van egy pontja? Egy másodpercet kapok? Egy másodpercet? Franciául fogok beszélni, és Makovai asszony szólítom meg a megjegyzése kapcsolatban, amit a harmonizációról mondott. Itt nem arról van szó, hogy uniformizáljunk mindent, hanem az emberi jogi képzés az tulajdonképpen egy eszköz, amelynek a segítségével tudjuk biztosítani azt, hogy az emberi jogi jogszabályok megfelelően kerülnek a nemzeti jogszabályozásba, és az Európa Tanács egyébként sokat dolgozik harmonizációs kérd, jogharmonizációs kérdésekben nemzeti szinten, azért, hogy a nemzeti joghatóságok koherens módon következetesen értelmezzék a jogszabályokat, tehát az Európai Emberi Jogi Bíróság által elfogadott ítéleteket, illetve az Európai Bíróság ítéleteit. Köszönöm szépen, mondja az elnök. Egy kicsit jobban szervezhettük volna ezt az eszmecserét, hogy a képviselők és önök között vitára is legyen lehetőség az ELZO képviselője és itt volt, rengeteg kényes területről beszéltünk, az ELZO nem hallgat most éppen képviselője, nem hallgat engem, de nem baj. Tehát hasznos lett volna még vitát is szervezni, de hát most már mindegy, így alakult a, a program. Nagyon nagy köszönetet mondok a szakértőknek az előadásokért, hogy ennyire szenvedélyesen és elkötelezetten dolgoznak a téma iránt ennyire elkötelezettek, sokat tanultunk, és közelebb kerültünk az eredeti célunkhoz, amiről említettünk az elején. Ugye a cél az az, hogy a minél több szakmában dolgozó kollégát képezhessünk ki, minél több szakember kapjon képzést. Megköszönöm tehát mindenkinek sok tanulságot is levonhatunk a mai napból. Tényleg megköszönöm a részvételüket, a segítségüket, megköszönöm azt, hogy időt áldoztak ma ránk, és maradjunk kapcsolatban. A bizottság újabb javaslatokat fog majd letenni az asztalra. Még egyszer köszönöm tehát, és kérem, hogy maradjunk kapcsolatban.